Uh, ladies and gentlemen, uh, may I ask you to... Hölgyeim és uraim, kérem, hogy foglalják el a helyeket, és uh, elkezdjük a szavazást. Az első napirendi pont, amiről szavazunk, az uh, egy állásfoglalás javaslat Oroszország, illetve Alexei Navalnyi letartóztatása témájában. A 190-es cikk 4-es bekezdése értelmében lesz egy indítvány, és Sorc úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. President, dear colleagues. Köszönöm, elnök úr, kedves